Right, let, let's... Kezdjünk. Mert attól tartok, hogy az elnök bejelentései, az elnök közleményei hosszúra fognak nyúlni, mert három oldalú tárgyalásokat folytatunk. Először is fogadjuk el a napi rendet. Elfogadottnak tekintem, amennyiben nincs hozzászólás, kifogás. Következő. Fogadjuk el december 13-ai, február 28-i, március 7-i, március 16-i, március 21-22-i ülések jegyzőkönyvét. Ezeket már kiküldtük. Ezeket is elfogadottnak tekintem. És most következnek az elnök asszony közleményei. Először is eszmecserét fogunk folytatni Rén biztos úr és az Eurogroup csoport elnökével, Jean-Claude Junckerrel egy szakbizottsági ülésen június 6-án Strasbourgban. Aztán a háromoldalú tárgyalások állásával kapcsolatban, a pénzügyi konglomerátumokkal kapcsolatban volt még egy egyeztetés, a legutolsó beszámolom óta, az utolsót pedig június elejére terveztük. A sortolásról az első trialógus megkezdődhet, hiszen a tanács álláspontja megszületett tegnap. Az elnökségi szöveget be fogják mutatni, ennek a fő pontjait. Ezek aztán a módszer, a tárgyalások módszerét, illetve a további háromoldalú egyeztetések menetrendjét fogjuk megvitatni ezzel kapcsolatban még a tárgyalások érdemi részéig nem jutottunk el. A gazdasági kormányzással kapcsolatban 11-én és 10-én májusban voltak három oldalú tárgyalások, ismét itt is végigmentünk az összes jelentésen, első reakciókat gyűjtöttünk a tanács elnökségétől. Ezzel kapcsolatban egy hosszú jegyzetet fogok a koordinátoroknak kiküldeni, egy A4-es oldal, biztos végül, benne, hogy nem akarják, hogy most felolvassam, de aki szeretné ezt a rövid összefoglalót megkapni, kérheti. Akkor is, ha nem koordinátor, csak képviselő. Ugyanez igaz a május 17-i trilógusra, ahol folytattuk a tárgyalásokat a horizontális ügyekkel kapcsolatban, amelyek a gazdasági párbeszédet érintik, illetve az EU 2020-as felügyeleti missziókat, a bizottságot, a scoreboardot, a makrogazdasági egyensúlyhiányokat és az, a sürgősségi intervenciókat érintettük. Tegnap is volt egy háromoldalú tárgyalás. Itt befejeztük a vitát részletesebben is a horizontális kérdésekről, és elkezdtük a cikről cikkre való vizsgálatát a Wortmann Kohl jelentésnek. Ezt folytatni fogjuk a következő három oldalú tárgyaláson is. E hét szerdájának délutánján kerül erre sor, azaz május 25-én. Ma 5 órakor technikai ülés lesz. A titkárság és az intézmények között a fél jelentésről, ez kétoldalú minden jelentéstevő és árnyék jelentéstevő jelen lehet a Ford jelentéssel kapcsolatos tárgyaláson szerda délelőtt. Megállapodtunk arról is, hogy mivel nem leszek itt, Írországgal kapcsolatban, illetve a gazdaság irányítása kapcsolatos három oldalú tárgyalásokon, azért, hogy ne akadályozzuk az előre mozdulást. Edvard Szekluna alelnök fog részt venni ezeken, ő ebben a csomagban már is, ebben a csomagban is belásta magát, támogatom őt, és a, ezt a döntést megvitattuk, a többi alelnökkel is egyikük sem kifogásolta, sőt, egy több, többen azt mondták, hogy jó ötletről van szó, így fogunk tehát eljárni. Ezzel kapcsolatban is van egy jegyzet, amit kérhetnek a képviselők, és a frakciókon belül is lehet majd terjeszteni őket, hogyha kívánják. Az árnyék jelentéstevők és jelentéstevők is meg fogják ezeket kapni, bár nagyon sokan ott voltak személyesen is ezeken a trilógusokon. Elég sokan szoktunk jelen lenni, általában 70-en is előfordultunk ott, úgyhogy azt tapasztalhatjuk, hogy többen vagyunk ott néha, mint a szakbizottsági üléseken. Tovább léphetünk az én jelentésemre, nem vagyok benne biztos, hogy nekem kell -e elnökölni ezt a napirendi pontot. Megvitatjuk a módosításokat az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank tőkeemeléséről hozott döntés nyomán kibocsátott további részvények EU általi lejegyzéséről. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a nagyon hasznos kommentárt az eszmecsere alatt, és megpróbálom ezeket ezeket a véleményeket tükrözni az általam benyújtott néhány módosító indítványokban. Másoktól is érkeztek módosító indítványok más frakcióktól. Megragadtam azt a lehetőséget is, hogy potenciális kezdeti kompromisszum verziókat küldjek szét talán a legegyszerűbb, hogyha ebből a dokumentumból indulok ki, és megpróbál mindenkinek megmagyarázni, hogy honnan indultam ki, és merre próbálok tovább lépni. Hogyha kezdhetem az elején, és itt most szeretném figyelembe venni a Költségvetési Szakbizottság véleményet is, hiszen a költségvetési következményei is vannak ennek az ügynek, ezért nagyon helyes, hogyha az ő véleményüket is teljes mértékben beépítjük a dokumentumba. Azt javaslom tehát, hogy az ő véleményüket fogadjuk el, mely szerint az Európai Uniónak a cik, harmadik cikk értelmében nincs az Európai Unió költségvetésére közvetlen hatása ennek. Aztán a hatos preambulum bekezdésbe szeretnénk bevenni azt a költségvetési szakbizottsági véleményt, a hármas pontot tőlük. Elég nehéz dolgom van ebben a zajban. Aztán a hetes preambulum bekezdés kapcsolatban azt javaslom, hogy az én kilences módosítómat fogadjuk el ehhez. Itt azt javaslom, hogy a is, is in part for the maintenance of the AAA rating. Ez legyen a szöveg. Supporting the rating and investment should be monitored with a, a view to reviewing the option of callable capital at the end of the fourth capital resources review period, which ends in 2015. Nos, tehát azt javaslom, hogy ez legyen a szöveg. Eddig azt mondtam, hogy kövessük nyomon, és vonjuk vissza akkor, amikor már nincs szükség rá. De azt hiszem, hogy helyes a felülvizsgálat időpontját meghatározni, ezért ezt bevettem ebbe a javaslatba. Aztán azt javasoltam, hogy a Költségvetési Bizottság kettes javaslatát is vegyük be, a következő kompromisszum az én tízes módosítomra épül, illetve a Klute 2-es, as és négyesre. esre Azt javaslom, hogy így hangozzon. The European Union in the EBRD should be to ensure that it supports new markets and does not lend for projects for which financing is available at a reasonable rate from other sources – and take account of the Treaty on the Functioning of the European Union and in particular Article twenty one thereof. Ez tehát a javaslatom az előbb említett módosító indítványokból kiindulva. Következő javaslatom az, hogy vegyük össze az egyik általán benyújtott módosító indítványt, az ECR 13-as és 14-es módosítóját különböző szerzőktől, és a 18-as és 19-est, illetve a Klute 5-ös 6-ost. És úgy gondolom, hogy ennek alapján a következő EBRD for the European Union should be accountable to the European Parliament and report annually to the competent committee of the European Parliament and the ESRB on the promotion of the European Union's objectives with particular regard to the EU Millennium Goals, the EU 2020 strategy, and a strategy for phasing out of its lending for coal-fired power plants and to significantly increase the transfer of renewable energy and energy efficient technologies. Ezt a preambulum bekezdést fogadjuk tehát el. Azt hiszem, hogy a közepén van egy nyelvtani hiba, de így próbálom lefedni ezeket a módosító indítványokat. Aztán egy következő kompromisszumjavaslatban azt hiszem, hogy az én 11-es módosítomat és a gluten 4-es tudom összehangolni. Of disclosure of evaluation of projects and beneficiaries of the EBRD and tighter controls to prevent the use of tax havens and secrecy by beneficiaries. Uh, and in fact, the ECR e replied to that suggestion saying, can we actually say of tax mondhatjuk-e azt, hogy az OECD által meghatározott értelemben vett adóparadicsomok. Ez szerintem észszerű, hiszen más definíciónk erre nincs, ezért ezt javaslom, hogy ebben az értelemben használjuk, ha csak nincs bárkinek kifogás ezzel kapcsolatban. Ezen túlmenően még azt javaslom, hogy a 17-es Kenfent fogadjuk el, az EBRD e irányító testülete fogja kérni azt, hogy a weboldalukon tájékoztatást nyújtsanak a kedvezményezettekről, illetve a pénzügyi közvetítő fellépések hatásáról. Definíciót szeretnék kapni arra, hogy pénzügyi közvetítő műveletek, azok konkrétan mit jelentenek? Nem tudom, esetleg a zöldek közül valaki tudna erre magyarázatot adni, hogy ha nem, akkor persze tudunk e-maileket küldeni. Sven egy pillanat múlva. Tehát ez a Kánfen 17-es módosító, aminek az a vége, hogy pénzügyi közvetítéssel kapcsolatos valamennyi műveletének hatásairól. Aztán van egy 13-as Trezsek módosító, itt is az EBRD műveletek keretében történő felhasználásról van szó, az EBRD igazgató tanácsa végzi ezt az Európa 2020 stratégia célkitűzésének elérése segítségére. E összhangban az EU külső fellépéseivel. Aztán az új 2A cikk, ez a Strezsek 14-15-ös és Balsz 20-asra alapul. Az EBRD kormányzó tanácsa az Európai Parlamentnek és tanácsnak és az ESRB-nek be fog nyújtani a tőkével kapcsolatos információkat, hogy az átláthatóságot eh, elő tudják segíteni a pénzügyi közvetítéssel kapcsolatban, ami persze majd még definiálni fogunk, és az EU-n kívüli EBRD együttműködéssel kapcsolatban a, különösen a közösen finanszírozott projektek tipológiájával kapcsolatban kell még további információt kapni. Ezek tehát azok a kompromisszumok, amelyeket javaslok, majdnem mindent figyelembe vettem, és most várom az árnyék jelentéstevők reakcióit. Néhány reakciót már meg is kaptam. Azt hiszem, hogy ezzel megnyitom a felszólások előtt a lehetőséget. Jean-Paul. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nincs túl sok hozzászólni valóm ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban. A frakciónk számára a tízes preambulum bekezdéssel kapcsolatban azt szeretnénk, hogyha a szöveg befejeződne az EU 2020-as stratégiánál, tehát három sorral a vége előtt. Aztán a tízes preambulum bekezdéssel kapcsolatban azt szeretnénk, hogyha a szöveg befejeződne az Euró 2020-as stratégia rész után. Ez az egyetlen hozzáfűzni valóm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Udo. Ja, schön, danke schön. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném elmondani, hogy sajnos a kompromisszumos javaslatait nem kaptuk meg, nem küldték el nekünk. ezt most nem tudjuk megvitatni. Ilyen értelemben tehát fenntartjuk a jogot, hogy állást foglalunk majd erről, ha elolvastuk. Olyan információt is hallottunk, hogy ez egy karcsú eljárás kell, hogy legyen, ezért csatlakozni akartunk az ön jelentéséhez, de most azt látjuk, hogy átfogóbb vita folyik, és ha terjedelmesebb ez a vita, akkor mi is szeretnénk állást foglalni ebben. De pillanatnyilag a javaslatai összefüggésében ezt nem tudom megtenni, hiszen nem olvastam el őket. Csupán a kollégák indítványaiból tudok itt kiindulni, amelyeket megkaptam. És itt feltűnik, nem tudom, hogy Luling kolléganő, vagy Kamfá kolléga hozzá kíván szólni Luling asszony is itt van. Feltűnik, hogy megfogalmazottak bizonyos módosítók, például Astring Luling kettőt szövegezett, és ők amellett szállnak síkra, hogy szüntessük meg az EBRD-t, és nagyon gyorsan integráljuk az Európai Beruházási Bankba. Most nem akarok eléje menni, amit ő mond, hiszen meg fogja indokolni, nem akarom megelőlegezni, amit mond, de azért, ha már szót kaptam, szeretnék hozzászólni. Úgy gondolom, hogy valóban a három európai bankunkkal, amelyek többé-kevésbé a beruházás területén, a befektetés területén működnek, ezek jó intézmények, de észszerű végig gondolni, illetékes szervkét itt a parlamentben, hogy az együttműködésük valóban hatékony-e nem tagadhatom, hogy szimpatizálok azokkal a dolgokkal, amelyeket Pascal Canfan vagy Lulig hogy megfogalmaztak az indítványaikban, mert úgy látom, hogy vannak átfedések, és ez nem eléggé hatékony, hogy a bankok kölcsönösen konkurálnak egymással, méghozzá olyan mértékben, ahol ez már nem hatékony. A megfelelő forrásallokáció szempontjából, hogyha az Európai Unió célzottan akar investment politikát folytatni, akkor nem engedhetjük meg magunknak, hogy három bankunk egymás, elől, egymás orra elől halássza el az üzleteket. Ezt nem lehet megengedni. Másrészt persze van itt egy probléma is, hogyha adhok módon akarjuk ezt gyorsan megváltoztatni, hiszen nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Egyrészt egy válság közepén járunk, ami az Európai Uniót illeti, Persze a szomszédos régiókra ugyanez vonatkozik, Észak-Afrika nagyon nehéz helyzetben van. Vagyis azt kell, hogy mondjam, ez bizonyára nem az optimális időpont arra, hogy valamiféle intézményi struktúraváltást hajtsunk végre adhok módon, hiszen éveken keresztül erőkre van szükség, forrásokra van szükség, amelyekre most máshol van szükség, hogyha célzott befektetési politikát folytatunk. Ez egy klasszikus célkonfliktus, és Európai Parlamentként és illetékes szakbizottságként észszerűen kéne eljárnunk. Mi lenne az észszerű eljárás? Például azt is el tudnám képzelni, most ezt persze nem tudom, hogy nagy örömre ad ez Ökötónnak, mint jelentéskészítőnek önnek, vagy az módosítók benyújtainak ad ez okot örömre. Tehát a tanácsot és a bizottságot szerintem meg kéne hívni ide a szakbizottság elé, vagy fel kéne szólítani, hogy készítsenek egy javaslatot, egy tiszta elemzést arról, hogy a banki magatartás hatékonysága milyen. Mind a kettő elemezzen. Bizony mind a kettő, a tanács és a bizottság is és nekünk ott kéne lennünk, amikor ezt csinálják, hogy beleszóljunk, hogy valamikor belátható időn belül az intézményi struktúraváltás hogyan történjen. Ez nyilván a Luling asszony által begyújtott módosítókkal egy irányba mutat, de nekünk ott kell lennünk, ennyit akarok mondani, és nekünk is értékelnünk kell, hiszen a bankok különböző tulajdon viszonyai értelmében nagyon különböző érdekek merülnek fel igen, az értékelésben is részt kéne vennünk, annak érdekében, hogy meghatározunk egy semleges pontot, amelyből kiindulva jól fel tudjuk mérni a tényleges állapotot. Ennyit szeretnék elmondani. Nyilván ebben az összefüggésben új kompromisszumosokat is lehet készíteni, vagy elő lehet segíteni, de ezt a kollégák vitájára bízom már. Köszönöm szépen, sajnálom, Udo. Az történt, hogy és ezt próbáltam tisztázni, a kompromisszumos módosítójavaslatokat azoknak nyújtott, küldtött, küldték ki, akik benyújtottak módosítójavaslatokat, de természetesen mindenkinek ki kellett volna küldeni, a frakcióknak is, és hát valahogy ezt elfelejtettük, mert nagyon sok feladatunk volt. Nyilván meg kell, hogy kapjátok, kapják a kompromisszumos javaslatokat, ezt igaz, ig, öm, igyekszünk pótolni, és a mostani javaslatot nyilván figyelembe fogjuk venni. Pascal, Sven, Sven szól hozzá Pascal helyett. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is, ami bennünket illet, az a jó együttműködés, és az első itteni egyeztetés után a jelentést más irányba is megnyitottuk, és formális javaslatként kezeltük. Ez jó, az EBRD egy fontos bank, és annak a lehetősége, hogy a, tő, hogy a tőke, tőkét emeljük, és a részvények kijegyzését növeljük, ez mindenképpen jó, és ilyen fontos kérdésként kell ezt kezelni. Ami a kompromisszumokat illeti, ezeket tulajdonképpen, ezekkel egyetértünk általánosságban, de hadd mondjam el, hogy nem igazán örülnénk annak, hogyha most nagyra becsült kollégám Jean-Paul javaslatát követnénk, mert hogyha jól értettem, ő azt mondta, hogy pontosan azt a részt vegyük ki a módosításból, amit az ön tízes preambuló bekezdésével kapcsolatban fontos, melynek lényege a szén tüzelésű erőművek támogatásának phasing outja és az energia hatékony energia hatékony erőművek támogatása támogatásának növelése. Ez azt jelenti, hogy ha ezt kivesszük, hogy az EBRD továbbra is olyan ö, projekteket finanszíroz, amelyek nem felelnek meg a legújabb környezetvédelmi célkitűzéseknek, és ez így nem jó. Egy világos dátumot akartunk javasolni azzal kapcsolatban, hogy az EBRD meddig, meddig tartson ez a phasing out stratégia, és a kompromisszum szellemében nyilván hajlandóak lettünk volna ezt elfogadni, de ezt az egész gondolatot kivenni, azt, hogy ne finanszírozon az EBRD olyan projekteket, amelyek nem felelnek meg az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek, ez nem elfogadható. A második pont egy kis módosítással kapcsolatos az adóparadicsomok témájában. Hogyha az ECRS kollégák javaslatát elfogadjuk, az OECD definícióját használjuk az adóparadicsomokra, akkor az félreérthető lehetne, ugyanis az OECD fekete listája olyan módon került meghatározásra, hogy azon csak azok szerepelnek, amelyek nem fogadták el elvben azt, hogy információt cseréljenek. Az alapvető probléma azonban az, hogy nagyon könnyű lekerülni a fekete listáról, és ezért ennek meghatározása félreértéshez vezethetne. Az adóparadicsomokról megszavaztunk a Zsoli jelentés keretében egy véleményt, és az ott használt definíciók mellett kellene kitartani, és nézzük meg, hogy ott mire jutottunk, és ne, kezd, ne fogalmazzuk ezt itt máshogy meg, mert akkor ezzel a plenárison elfogadott javaslatot kérdőjelezzük meg újra. Végül pedig támogatnám azt, hogy világosan nyilatkozzunk azzal kapcsolatban, hogy az európai kölcsönző intézmények áramvonalasítására szükség van. Ezt támogatjuk. Ruling asszonyjal együtt benyújtottunk egy közös módosítást. Ez azért is van így, mert az az Európai Beruházási Bank keretében sokkal erősebb a demokratikus kontroll, mint az EBRD keretében. És a megerősített demokrácia és a megerősített európai demokrácia keretében egy olyan modellt kellene választanunk, amely inkább az EIB-t követi. Ezért lenne szükséges folytatni ezt a munkát. Amit Udo mondott, ezt figyelemmel követtem, azt hiszem, hogy ez jó alkalom a kompromisszum megtalálására. Ennyi lenne. Elnök? Köszönöm. Sezsek úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm a munkáját. és köszönjük a támogatását, támogatta a módosító javaslataimat, amelyeket benyújtottam. Összességében majdnem, hogy minden kompromisszumos javaslatával egyet tudunk érteni. Szinte nincs más hozzáfűzni valom. mégis engedje meg, hogy néhány megjegyzéssel éljek. Ezek közül az első Bulman úr kérdésére vonatkozik, amely kérdést most vetett fel egy pár perce, és tiszteletben tartom azt, hogy elmondta, hogy nem tud elolvasni az egész szöveget, legalábbis a kompromisszumos javaslatokat. Nem kaptam meg a kompromisszumos javaslatokat, mondja Bulman úr. Csak azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy a módosítások listájában az én módosításom, a 12-es, ez választad az önkérdésére. Ez az első megjegyzésem. A második megjegyzésem a következő. Gózes úrnak mondom ezt. Az öt, ö, ötös részben a C kompromisszum ma kapcsolatban támogatom az ön álláspontját, és ezt jónak tartom. Miért? kérdezi Gigold úr. Az elkompromisszum, elnök asszony, köszönöm szépen. hogy hoz, javasolta, hogy egészítsük ki a szöveget azzal, hogy ahogy azt az OECD meghatározta, amely valószínűleg a szöveget érthetőbbé teszi, és világosabbá. A legutolsó megértésem pedig az F kompromisszum, a pénzügyi ö, köztes vagy közvetítők szerepének tisztázásával kapcsolatos, ezt szerettem volna még elmondani. Köszönöm szépen, Astrid. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is annyit szeretnék mondani, hogy nem kapta meg a kompromisszumos javaslatokat, vagy lehet, hogy nem találtam meg őket az irodámban. Azt hiszem, van még idő, hogy erről beszéljünk. A nyolcas módosításról nem beszéltünk, de Udo Bulman éppen most e, e, vetette ezt fel. Én, én továbbra is meg szeretném védeni azt a módosító javaslatot, amely az EBRD megszüntetésére vonatkozik. Én magam már ebben az irányban felszólaltam, amikor legutoljára ezzel kapcsolatban volt egy vita, akkor azt mondták, hogy egy közös javaslatot fogunk benyújtani. Hát annyit mondanék el, hogy a, ennek a banknak a mandátumának a kiterjesztése Észak-Afrikára egy olyan intézkedés, amelyet múlt héten döntöttek el, és ez semmit nem változtat. Nemrégiben beszéltem a, kompromissz, a, a bizottság egyik képviselőjével, aki azt mondta, hogy nincsen jogi alap egy ilyen típusú mandátum kiterjesztésre. Azt gondolom, hogy mindenképpen ezt meg kell vizsgálni, hogy van-e jogi alap erre a mandátum kiterjesztésre, amely nek következtében ez a bank tevékenysége Észak-Afrikára is kiterjedne, ahogy ezt a múlt héten eldöntötték. Odó is tudja, az EBRD továbbra is konkurenciával néz szembe, és a mandátumának a kiterjesztése pontosan ezt erősíti, ugyanis az EIB már aktív az észak-afrikai országokban. Egy közintézményről van itt szó, azt is szeretném hozzátenni, hogy a mandátumát teljesítenie kell a banknak. Eredetileg 20 évvel ezelőtt arról volt szó a bank tevékenységével kapcsolatban, hogy a piacgazdaságra való áttérést és demokrácia építést segíti ez a bank a közép- és kelet-európai országokban. Tudom, hogy ez Mitterannak nagyon tetszett, hogy egy ilyen szép misszióval lássa el ezt a bankot, de hát ennyiben nem merülhet ki a bank tevékenysége. Ezt a, tev, ezt a missziót azonban teljesítette, úgyhogy szerintem mindenképpen jó lenne, Az EBRD-nek az EIB-be való beintegrálását, bevonását támogatni, szorgalmazni, ahogy ezt így megfogalmazzuk. Mindegy, hogy milyen politikai orientációval rendelkezik valaki, hogyha egy olyan gondolat merül fel, amelynek következtében sok, pénzügyi, sok pénz lehet megtakarítani, akkor azon mindenképpen el kell gondolkodni. Én biztos vagyok benne, hogy Kanfán úrral és Gigold úrral találunk majd olyan kompromisszumos lehetőséget, amelynek köszönhetően ezt a gondolatot érvényesíthetjük. A módosító javaslatunkban utalunk a 2009. március 25-i állásfoglalásra, emlékezzünk csak erre vissza, Ezzel az állásfoglalással jó döntést hoztunk, és elégedett vagyok. Azt hiszem, hogy Bulman úr is egyetért ennek a módosítás, kompromisszumos módosítás kidolgozásában való részvétellel, hiszen ez logikus és józan gondolat. Mindig is azzal kritizáltak bennünket, hogy az Európai Unió pénzt pazarol, erőforrásokat pazarol, itt most van lehetőségünk arra, hogy csoportosítsuk, összevonjuk az erőforrásainkat, és racionálisabbak, hatékonyabbak legyünk. Azt gondolom, hogy a parlament feladata kimondani ezt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Astrid, mondja az elnök. Van itt egy apró kis probléma. Az EBRD nem európai intézmény, és csak 3%-át tulajdonoljuk ami mégiscsak egy apró probléma, hogyha mi akarjuk eldönteni azt, hogy ezt belevegyük az EIB-be, integráljuk, hogyha százszázalékos tulajdonunk lenne, akkor azt nagyjából azt csinálnánk, amit gondolunk, de csak százalékunk van, úgyhogy ezért más szempontokat is figyelembe kell venni. Nyilván az EBRD kormányzójának is lesz szava, Ebben az bizottság szót kért, meg is adom a szót nagyon szívesen megadom a szót, mert nem tudtunk egyeztetni előre, ugyanis ők három oldalú egyeztetésben vettek ré- vettem én részt, és nem volt időm. Sven szeretne még hozzászólni. Még nagyon röviden. Ne felejtsük el azt, hogy csak 3% nem arról van szó, hogy csak 3%-unk van. Ez, az, ez a hivatalos EU-s hozzájárulás, de természetesen politikailag az európai tagállamok tulajdonáról van szó, azt Astridot támogatom, Bizony, nekünk jogunk van ezt a vitát lefolytatni itt, és ezt a javaslatot megbeszélni, hiszen végeredményben az e- de facto az Európai Uniós tagállamok bankjáról beszélünk, ők tulajdonolják az részvények nagy részét. Úgyhogy gyakorlatilag nincsen probléma azzal, hogy ezt megvitassuk, és azt tudod, támogatom érvelésében. Igen, megadom a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy megkaptam a szót. Nagyon gyorsan Gigó úrra utalnék vissza. Valóban igaz, hogy az összes tagállam köztük az intézmények, plusz az intézmények 63%-át birtokolják az EBRD-nek, de ugyanakkor el kell mondanunk azt is, hogy vannak nem EU-s részvényesek is. És a múltban azt tapasztaltuk, hogy nem az összes tagállam nak a közösség érdeke lebeg a szem előtt, amikor intézkedéseket hoz. Ezért azt kérem ettől a háztól, hogy gondosan, alaposan gondolják végig azt, hogy az EU-t esetleg kivennék a részvényesek köréből, mert az EU az egyetlen olyan részvényes, amelynek egyértelműen a közösségi érdek lebeg a szem előtt. Aztán az átfedések kérdését is mm, felvetették már többen. Az Európai Bizottság tisztában van ennek a veszélyeivel, és keményen dolgozunk azon, hogy kiaknázzuk az összes lehetőséget, amelyel hatékonyságot nyerhetünk. Az EIB és az EBRD összevonása pont az ilyen átfedések elkerülésének és a hatékonyság növelésének az egyik legjobb eszköze lenne. Az átfedések azonban pont itt a legkorlátozottabbak, hiszen a keleten az EBRD nem annyira ö, erős, mint a másik bank. Az EIB és az EBRD ugyanakkor különböző mandátummal rendelkezik. Az EBRD a magánszektor érdekében dolgozik, és ezért mm, más az átmeneti időszakokra vonatkozó szerepe van, míg az EIB inkább beruházási projektekben vállal szerepet, amire Ruling asszony ulalt utalt. Szerintem ez kapcsolódik azokhoz a módosító indítványokhoz, amelyek azzal a problémával foglalkoznak, hogy az EBRD nem EU-s intézmény. Tehát nem elszámoltatható az EU felé, hanem a részvényesei felé elszámoltatható, amelyek között persze szerepel az EU és, bizonyos tag- és a tagállamok is. De ezért nagyon nehéz túlságosan súlyos, vagy nagy terhet jelentő beszámolási szabályokat rájuk ruházni. De jogos lenne az, hogy az EBRD-ben lévő EU-s képviselők próbálják meg a politikát befolyásolni, és részt rábírni őket, hogy a parlamentnek beszámolással tartozzanak, de mint részvényesek nem tudjuk ezt előírni az EBRD-nek. És talán az utolsó pont az eljárással kapcsolatban, ez a tőkeemelés az év végéig lehívható részvények jegyzését jelenti, tehát ez, kiterjesztettük ezt az időszakot. És az, ezért ösztönözném azt, hogy ezt komolyan gondoljuk végig, hiszen nagyon rossz lenne a politikai üzenete, hogyha az EBRD-t és a mandátumát nem támogatnánk, illetve hogyha a mediterráneum felé való kiterjesztést nem tár, támogatnánk. Szerintem hiteles részét kell, hogy képezzük az EBRD-nek, különösen ezekben a mostani időkben, különben az EBRD funkcióját nem tudja betölteni. Ude ismét szót kért. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Hát ez az, ahogyan ezt nem lehet folytatni. Olyan helyzetben vagyunk, ahol mindent a feje tetejére állítanak, minden egyes tagállamhoz rohangálunk, és megkérdezzük, hogy lehet válságot megoldani. Az EU költségvetéssel kapcsolatos kritikus vitákat kell meghallgatnunk, aztán a tagállamok is beleszólnak, meddig készek még az európai költségvetés követelményeinek eleget tenni. Olyan vitát folytatunk, hogy aminek az eredménye az az lesz, hogy a business as usual elvét követve kell megoldanunk a problémákat, és ezt nem engedhetjük meg, nem engedhetjük meg. És szeretném elmondani, hogy az a szellem, amely most megjelent, az nem működik tovább. Ha van empirikus igazolás arra, hogy az átfedés ilyen kicsi. Mondjanak számot Törökország esetében például. Érdekelne Törökország esetében, van-e adatuk arra nézve, hogy az Európai Beruházási Bank és az EBRD e tényleg együtt működnek, és mekkora az overlap, az átfedés. A tárgyalásaink során éppen más benyomást kaptunk, de szerintünk sokkal nagyobb az overlap, az átfedés, és a hatékonytalanság is fellép. És mindenek előtt ugye az, hogy itt arról az egyik vállalati tanácsadással foglalkozik, a másik pedig infrastruktúrális fejlesztéssel, ez nem korszerű, nem felel meg a kor követelményeinek ez a felosztás, és ezt nem vállalom fel, és nem kell mindent aláírnunk, amit az órunk elé tolnak. Igenis, felelősséggel kell fellépnünk, azt mondjuk itt vagyunk a válságban, és magában a válságban az intézményi átalakítás nem működik, de a különböző tulajdonosok, a bizottság, a tagállamok az Európai Parlamenttel álljanak össze, és semlegesen elemezzék, hol vannak ezek a nem hatékony területek, és gondoskodjanak arról, hogy a lehető leggyorsabban vágjunk bele az állami bankok, a közbankok átalakításába, hiszen azt várják a választók, hogy hatékonyan dolgozunk. Elnök azt mondja, ha hazamennek, senki se kérdezi, hogy a tagállam volt-e az, a tanács volt-e az, vagy az Európai Bizottság volt-e ez, vagy a parlament. Azt kérdezik, Európa mit csinált? Európának sikerült megoldani a válságot, vagy nem? És erre nekünk kell választ adni. És ez a különbségtétel, hogy ki milyen sapkát hord éppen, az, azt nem tudom elfogadni. És mindenképpen szeretnénk részt venni ebben a fontos vitában. Köszönöm szépen. A képviselők bizonyára tudják, hogy véletlenszerűen lettem jelentéstevő ennek az ügynek, mert senki más nem vállalta el minden ilyen mókás feladat rám hárul tehát. Hogyha az embereknek van, vagy valakinek van még kiegészítő gondolata a kompromisszumokkal kapcsolatban, persze a kompromisszumokat csak azokra a területekre dolgoztam ki, ahol több ember próbált ugyanarra a területre koncentrálva módosításokat benyújtani, kivéve persze Luling asszony módosítója, mert arra az ügyre ő egyedül nyújtott be. A tagállamok egyenként illetve a tanács is fog módosítókat benyújtani. Na már most tudom, hogy a tanács az a tagállamok összesen az EU-ban, de ezen felül vannak ugye az egyedi tagállami vélemények is, amelyeket adott esetben figyelembe kell vennünk. Hogyha az Európai Bizottság valamilyen dátummal elő tudna állni, vagy olyan adatokkal, amelyek ből kiderülne, hogy ilyen tagállami különvélemények vannak-e, vagy nincsenek, az nagyon hasznos lenne. Sven vagy Pascalt megkérhetnénk arra, hogy a javaslatukkal kapcsolatban a Zsoli jelentésből származó definícióval öm, rukkoljanak elő, és akkor megvizsgáljuk, hogy ez mindannyiunknak elfogadható, ez szerintem észszerű megoldás lenne ez az OECD utalás. De hát Ivo gondolatát is figyelembe kell venni. Kell, hogy legyen egy olyan definíciónk, amelyhez utána későbbiekben ragaszkodni is tudunk. Elméletben június 6-án szavazunk erről, ezért azt kérem a képviselőktől, hogy gyorsan reagáljanak a javasolt kompromisszumokra, vagy bármilyen más gondolatukat sürgősen osszák meg velünk, és nem csak azokra gondolok, akik a módosító indítványokat benyújtották, hanem a koordinátorokra is. Nagyon fontos, hogy mindenkit tegyenek rá a listára, amire elküldik a gondolataikat, hogy mindenki megkapja az ötödik módosító indítvány. Meglepő módon ismét egy olyan téma, amit senki nem akart elvállalni, úgyhogy az elnöknek kellett. Nem másról van szó, mint a fizetés képtelenségi eljárás az uniós társasági jog keretében című véleményről. Ez egy jogalkotási kezdeményezési jelentés a jogi szakbizottság részéről a fizetésképtelenségi eljárásokkal kapcsolatban. Az 50-es szabály értelmében mi is illetékesek vagyunk, hogy a juri szakbizottság a banki fizetésképtelenségre vonatkozó ügyeket önmagában ne kezeljen. Megpróbáltam azokat a dolgokat kifejezni, amelyek szerintem nagyon relevánsok a pénzügyi intézmények szempontjából, illetve azokat az ügyeket, amelyekkel már a korábbiakban is találkoztunk. Ahogy tudják, néhány, tehát hogy röviden kell megfogalmazni a véleményemet, ezért néhány pontot kihúztam. Az első pont az arra vonatkozott, hogy a határokon átnyúló intézményi végrendeletekről, azaz living will-ekről kell, hogy szó legyen. Tudjuk a Solvency 2-ről szóló vitákból, hogy amikor a határokon átnyúló helyzetre hez érünk, akkor ezt az ügyet bizony elég nehéz kezelni, elég nehéz elérni a céljainkat, bár nagyon kívánatos lenne. Más nagy nemzetközi vállalkozásokra, vállalatokra is érdemes lenne gondolni, nem csak a bankokra. Világos, hogy a fizetésképtelenségi eljárok, eljárásoknak lehetővé kell tenni azt, hogy olyan életképes egységeket leválaszthassunk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az alapvető szolgáltatásokat folytassák. Ez van a kettes pontban. A válság kezelése nemzetközi szempontból ezt szintén kell, hogy kezelje kell, hogy figyelembe vegyük ebben az ügyben. A harmadik pont arra vonatkozik, hogy a fizetésképtelenségi eljárásoknak a csoporton belüli transfereket is figyelembe kell venni annak érdekében, hogy visszaigényelhetők legyenek vagyoni eszközök határokon túlról is, annak érdekében, hogy méltányosan ki tudjuk elégíteni a, az igényeket, és ne lehessen a határokon átmenekíteni. Ez különösen egy ilyen banki válságos időszak esetén nagyon nagy segítséget jelent. Egy egységes piacon szerintem meg kell próbálnunk ezt elérni, és remélhetőleg sikerrel is járunk. A negyedik pontban azt a fontos pontot vetettem fel, hogy néha egyes befektetési társaságok, különösen biztosítók, nem szüntethetők meg egyik napról a másikra. Öm, nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hova megy a pénz, és időben el lehessen osztani a vagyoni eszközöket. A vállalat átruházás rendben lehet, vagy amit az Egyesült Királyságban kárrendezési eljárásnak, azaz Ranofnak nevezünk, ez is támogatható. És úgy gondoltam, hogy ezeket a típusú műveleteket ki kell emelnünk, hiszen tudjuk azt, hogy egy azonnali megszüntetés nem feltétlenül működőképes, hanem ilyen megoldásokra tudunk ezekben az esetekben hagyatkozni. Az EU-n belül megoszlanak a vélemények arra vonatkozólag, hogy egész csoportok, vagy pedig mm. az vagy pedig csak jogi személyiségek, egy-egy jogi személyiség vegyen részt fizetlenség, fizetésben. Bizonyos tagállamok létre, lehetővé teszik azt, hogy az egész csoport fizetésképtelenségi eljárásban vegyen részt, más tagállamok csak egy-egy jogi személyiségre teszik ezt lehetővé. nem tudunk feltétlenül könnyű konklúziót levonni itt, hanem meg kell vizsgálnunk a lehetséges következményeket. Hogyha egy egész csoport, vállalat csoport fizetésképtelenségi eljárásba vesz részt, nem csak egy jogi személyiség, akkor ennek további öm, következményei lesznek az eszközökkel kapcsolatban, vagy a, a garancia, garancia rendszerekkel kapcsolatban. Ezért gondoltam azt, hogy jogos lenne itt hangsúlyozni azt, hogy meg kell vizsgálni ezt az interakciót ebben a kontextusban, abban tehát, hogy egy egységre, egy jogi személyre gondolunk, vagy az egész csoportra. A hatodik pontban azt mondom ki, hogy a nemzeti jogszabályokban az egész Európai Unióban egyenlően kéne kezelni a hitelezőket. Hogyha emlékeznek rá, az Equitable Life által felvetett probléma, amikor nem egységesen kezelték a kötvénytulajdonosokat, a hitelezők. Még mindig vannak problémák, megoldatlan problémák ebben az ügyben, tehát szerintem nagyon fontos lenne, hogy ezt hangsúlyozzuk És az utolsó pont, amit már nagyon régóta kedvenc témámnak tartok, az az, hogy harmonizált határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások jöjjenek létre, ennek legyen menetrendje, és egy olyan nemzetközi konszenzust is ki tudjunk alakítani, ami az összes pénzügyi intézményre vonatkozik, különösen a nagy konglomerátumok esetében. Azért fogalmazta meg így, hogy az ECON hatáskörén is túlmutassunk ezzel, tehát itt a nagy konglomerátumokról beszélek, nem csak nagy pénzügyi konglomerátumokról, hanem általánosságban, hogy más gazdasági területekre is fel, esetleg ki tudjuk ezt teljes, terjeszteni. Üdvözlöm, hogyha vannak további hozzáfűzni valók, javaslatok, nem tudom, hogy szeretne -e valaki felszólalni. Jean-Paul, a néppárt tevően elment. Ú, nagy örömmel helyettesítem a kollégámat. Köszönöm szépen, Sharon, megint csak a javaslat elkészítését. Megint csak egy árnyék előadó nevében beszélhetek. A saját alapvetéseinket szeretném most elmondani a jelentéssel kapcsolatban. Amellett tesszük le a garast, hogy világos keretet alkossunk a fizetésképtelenségi eljárásokra vonatkozó jogban, a határokon átnyúló szabályozás nagy szerepet kap, az arbitrást szeretnénk megakadályozni, hogy az ember egyik helyről a másikra menjen, hogy kihasználja a mindenkori törvénykezési vagy jogalkotási réseket, hogy a legalacsonyabb szintű szabályozással éljenek vissza. Ez az egyik fontos pont. Mi mindenképpen azt mondjuk, hogy progresszív harmonizációra van szükség a szabályozásban felügyeletekre vonatkozó szabályozásban is tudomásul vesszük, hogy egyre több munkavállaló van érintve a fizetésképtelenségi eljárások miatt, ezért világos mandátumot kell alkotni, egyszerűbbé kell tenni a határokon átnyúló végelszámolásokat vagy felszámolásokat lebonyolítani, és nem lehet ezt blokkolni azzal, hogy egy, egy külön bírósági eljárást kell alkalmazni. Határokon átnyúló szabályokra van szükség a követelések kezelése, a megtérítések kezelése is nagyon fontos, és a nemzetközi pénzügyi élet szereplőinek világos szabályokat kell ismerniük, amelyek lehetővé teszik a konkrét felszámolást és ez az, amit a Ferreira jelentésben már elkezdtünk vizsgálni, ebbe az irányba szeretnénk tovább menni, hogy határokon át nyúló módon hogyan lehet válságkezelést alkalmazni ezek után egy jelentést készítettünk, amely Ferreira asszony munkáját folytatja, és az egyes véleményeknek a mi érvelésünk mentén kell alakulniuk, ahogyan ezt mi a szakbizottságban kialakotjuk, és Katrávi kolléga természetesen készülne nagyon szívesen együttműködni. Köszönöm szépen. Szem. Elnézést kérek, éppen a korelnökünk tartott fel, de nagyon jó ötlete volt. Köszönöm szépen, hogy elvége, az elnök elkészítette ezt a véleményt is. Ezek a jelentések vagy vélemények úgy tűnnek, mintha bonyol, nem lennének bonyolultak, és nem is lennének olyan fontosak, aztán a végén kiderül, hogy mégis nagyon összetettek. Végül is két megjegyzésünk van. Úgy tűnik számunkra, hogy mindenképpen a Harmonized Bail Input is Procedure um, definíciójával kapcsolatban mindenképpen megegyezésre kellene jutnunk. Ami a hetedik bekezdést illeti, amely azt mondja, hogy az Európai Unió fogadjon el egy menetrendet, amelyen a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások teljes harmonizációját célozná, legalább nagy konglomerátumokra vonatkozóan ugyanebben a szellemben azt javasolnánk, hogy a tagállamok biztosítsák, hogy a képtelenségi eh, törvények, eh, törvényeik derogációkat tartalmazzanak a nagy eh, határokon átnyújó fizetésképtelenségi eljárásokkal sújtott konglomerátumok szétválasztására, fizetés képes egységekre. Köszönöm szépen, Jean-Paul. Most beszéltünk a fizetésképtelenségről. Nem tudom, hogy szeretne-e hozzászólni. Sampol, még egyszer mondom, hogy most vitatkoztunk éppen a véleményemről, amely a fizetésképtelenségről, és ön az EPP árnyék jelentéstevője. Nos, elnök asszony tudja, hogy vakon követem minden témában, és semmilyen hozzáfűzni való nincsen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nyilván tudják a kollégák, hogy a legutóbbi törvényhozási ciklus óta ezen dolgoztam, és a Ferrero jelent, Ferreira jelentésbe is nagyon sok mindent jelentéshez is hozzájárultam, úgyhogy ez már régóta érett vélemény, és az ebben megfogalmazott kommentárok is ilyenek. A javaslat a következő ha május 30-a legyen a módosítások benyújtásának határideje, ez az eddigi javaslat, kérdezem, hogy ezt meg lehet-e hosszabbítani. Szerintem ez nem túl hosszú idő. Elméletileg május 30, de én ezt szeretném meghosszabbítani. Úgy tűnik, hogy van időnk, hiszen nem akarunk június 27-e előtt szavazni, és az illetékes bizottság szeptember 19-én fog szavazni, de persze véleményünket el kell készítenünk ezelőtt, hogy ezt az illetékes bizottság figyelembe vehesse. Minden esetre az 50-es szabály szerint eh, társulási szerepünk van itt, reméljük, hogy figyelembe veszik a kommentárjainkat. Ezzel ezt lezárom. Mielőtt tovább megyek, azonban hadd üdvözöljek egy új póttagot, a szocialisták részéről Claver urat, asszonyt, hogyha jól ejtettem ki, remélem jól ejtettem ki, Szlovéniából érkezett, és ő megismerkedtem az ülés előtt, látja most, hogy milyen izgalmas feladata van az elnöknek, amikor ezeket a senki által nem kívánt jelentéseket el kell készíteni. A hatos pont következik a különböző tagállamok anya és lányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás, közös rendszere, átdolgozás. Lehet, hogy ez is izgalmasabb, mint ahogy az eredetileg látszott. Sven? Először is ez egy egyéb, ez egy további olyan jelentés, amely unalmasnak tűnik, aztán a végén mégis nagyon izgalmas. Uh, well, um, in the coordinators meeting... A koordinátorok ülésén azt mondták, eh, eh, azzal bíráltak bennünket, hogy a kis frakciók túl sok izgalmas jelentést kapnak meg, és az unalmas munkákat pedig nem hajlandók elvégezni. Nos, hát itt látják, hogy a, a unalmasnak tűnő munkákat is nekünk kell elvégezni, legalábbis részben, úgyhogy igazságos a munka megosztás. Amikor a részletekre kitérünk, akkor látjuk, hogy mégiscsak egy érdekes jelentésről van szó, átdolgozásról van szó, anyavállalat, leányvállalat irányelv témájában. Ez egy egyszerű liszabonizáció, ezért jogi okokból nem lehetséges a részletekbe belemenni, holott ezek a, adják a lényegét az anyavállalat, leányvállalat, irányvállalat, irányelvnek. Az alapvető javaslattal nincsen semmi probléma, amelyhez hozzá kellett fűznünk a megjegyzéseinket. Nem az együttdöntési eljárás vonatkozik erre, hanem a konzultációs eljárás. Minden esetre mégis nagyon meglepő, hogy egy teljes jelentésről van itt szó. Ugyanis egy egyszerű technikai feladat ez, amelyet egyszerűben is le lehetett volna, meg lehetett volna oldani. Végeredményben vita került sor a tanács, a parlament és a bizottság jogi szolgálatai között vitára került sor, és a végeredményben ennek az lett a hatása, hogy egy teljes jelentést kellett készítenünk. Az anyavállalat lányvállalat el. az egyik oka annak, és ezt megpróbáltam a magyarázatban, vagy az indokolásban elmondani, nos, ez az egyik oka annak, hogy egy rosszul irányzott adóverseny alakult ki, amely egyszerűvé teszi azt, hogy elkerüljék a vállalatok az adóztatást, és, és a tőkéjüket olyan országokba irányítsák át, ahol alacsonyabb az adó, mint másút. Ezért nagyon fontos megoldani ezt a problémát. Nyilván a CCTB az egyik, vagy KKT a magyarul az egyik lehetőség erre. Az arany, anya és lányvállalat irányelvet meg kell ehhez vizsgálni. Eléggé szerencsétlen az, hogy a tanács és a bizottság eddig nem javasolta azt, hogy érdemben változtassuk meg ezt a, ezt a mm, jelentést irányelvet. A parlament csak annyit tehet, hogy felhívja a figyelmet erre a problémára, ugyanis nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy nagy jövedelmet veszítsünk el adóverseny miatt, ezért a mi frakciónk üdvözli azt a javaslatot, hogy most a szakbizottság éves adózásról szóló jelentést fog készíteni, és ennek keretében vizsgálja meg az adó eh, fizetési problémák eh, sorát, adóparadicsomok, adóelkerülés, a kettős meg nem adóztatás problémája, és egyéb az adótervezésre épülő ipar, amely ki használja ezt az alapvető problémát, hogy a közös piacban nincsenek közös adószabályok, amelyek hatékonyan működnének és harmonizált módon működnének, és az adó és a profit átirányítását megkönnyítik. Nagyon sok érdekes vitát folytattunk ezen saját kezdeményezésű jelentés keretében. Ezzel kapcsolatban hasonló, egyszerű konszenzus konszenzust javaslunk, azt javasoljuk, hogy a tanács egyezzen bele a szöveg liszabonizációjába, ezzel mindenki, mindannyian egyetértünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ivo. Néppárt, árnyék, jelentéstevő, van-e itt? Udo szeretne hozzászólni? Liam helyett, jó. Ivo, Ivo, először, mondja Udo. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány megjegyzésem lenne az indokolással kapcsolatban, és két fontos kérdésem, amelyek összefüggnek az indokolással. Az első, és az én véleményem szerint a legfontosabb, a következő, hogy mennyire legyenek függetlenek a nemzeti törvényhozók az adóztatás terén, a jogszabályalkotás terén az társasági adóval kapcsolatban. Csak jelezni szeretném, hogy mindig A nemzeti parlamentek oldalán fogunk állni, ezek nagyon fontos szerepet játszanak, és az ő joguk az, hogy ő jogukban áll a társasági adóra vonatkozó nemzeti törvények előkészítése. Ez mérföldköve a nemzetállamok parlamenti demokráciájának. Az első kérdés erre vonatkozik tehát. A második még fontosabb. Legalábbis jelentősebb a következő, hogy az adóverseny, amely a tagállamok között folyik, ez káros-e, vagy nem? Hadd legyek őszinte. Az ECR frakció mindig is a verseny oldalán állt mindig is úgy gondoltuk, hogy eh, a verseny az eh, egészséges, az adóversenyt is mm, hasznosnak, eh, fontosnak, alapvetőnek tartjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Herr Kollege Strecek, Ihre Gruppe ist... Strecek kolléga, minden egyes frakció felelős a Sixpack keretei között egy-egy jelentésért, ahol arról van szó, hogy büntessük meg az államokat keményebben, mint az elmúlt időszakban, abban az esetben, ha nem tartják be a stabilitási és növekedési paktumot, amely most már szigorúbb. Erről persze nagyon különböző vélemények vannak, ez most nincs a napi renden, de azért felvetném, mennyire bölcs dolog mennyire konzisztens dolog az, hogy egyrészt azt mondjuk, hogy a válsághelyzetben, aztán azt követően egy új gazdasági kormányzás idején itt Európában keményebben büntetjük az államokat, ha nem képesek elérni a költségvetési céljaikat, másrészt pedig a szabad verseny részévé nyilvánítjuk az adópolitikát. Ez egy kérdéses politika, szerintem. Nem tudom elképzelni, hogy Európában haladni tudunk, hogyha ezt a gondolatot, hogy adóverseny legyen szabadon, amíg senki sem tudja finanszírozni a saját állami kiadásait, másrészt pedig keményebb büntetéseket helyezünk kilátásba az új gazdasági kormányzás keretei között. Tehát ha ezt az ellentmondást nem mondjuk fel, akkor ez nagyon kemény ügy lesz, Európát tönkre fogjuk tenni, nem tudjuk fenntartani, és egyszerűen ezt az érvelési vonalat nem tudom elfogadni. A jelentés készítőnek igazat adok, amikor óv az adódömpinggel szemben, számos tanulmány készült ezen a területen, csak el kell olvasni. Ezek azt írják le, hogy amióta belső piacunk van, de túl kevés a közös politika, a pénzügyi erőforrások egyszerűen nem elegendők arra, hogy a korszerű feladatainak eleget tegyünk, itt tenni kell valamit. Az árnyék előadót Liam Nokot képviselem. Örömmel teszem ezt, mert ő azon a véleményen van, hogy sokkal többet kell tennünk, mint amit eddig teszünk. Sven Kigold, most önhöz fordulok, egy te át kell alakítani az egészet. Ez az, amit egy kicsit érintett a jelentés készítő hozzászólásában is, tehát alapvető vitát kell folytatnunk arról, hogy az egész vállalkozást eh, új lábra állítsuk, és eh, ilyen értelemben fogunk az egész jelentéskészítés során érvelni. Nagyszerű. A következő felszal következnek, Gottfried Blum először is. Köszönöm, elnök, elnök asszony hadd legyen egy pár megjegyzésem az adóra vonatkozóan. Mi is az adó? Az adó olyan pénz, amit elveszünk emberektől, politikusok veszik el annak érdekében, hogy a saját kedvenc projektjeikre költsék. És rengeteg pazarlást tapasztalunk az elmúlt 10-15 évben az összes tagállamban ezen a területen. Nagy erkölcsi veszély rejlik abban, hogyha nem lesz adóverseny, akkor hogyan fogjuk kordában tartani az idióta politikusokat? Hogyha nincs adóverseny, akkor csak adóztatunk, adóztatunk, adóztatunk egészen addig, nem marad semmilyen ipar az Európai Unióban, minden Észak-Amerikába vagy a távol keresztre fog áttelepülni, tehát mi nekünk ebben a teremben versenyre van szükségünk azért, hogy a saját hülyeségünktől megóvjuk magunkat és fegyelmezzük magunkat. Elnök Jean-Paul. Köszönöm, elnök asszony. Először is az lenne a megjegyzésem, hogy néhányan közülünk, például Bloom úr skizofrénnek érezhetik magukat, hiszen idióták a politikusok, de ha idióták, akkor mégiscsak milyen politikát folytatunk? Akkor most kik is vagyunk? Na már most a demokráciával kapcsolatban a áll, állampolgártársaink Európával kapcsolatban azt mondják legelőször, hogy nem értik azt, hogy Európában miért ennyire különböző a sok-sok adórendszer, és ez egy demokratikus követelés hogy egy erős, egységes államcsoportban legyen egységes, legalábbis egységesebb az adóztatás is, hogy ne legyen adó dömping, vagy adó verseny. Nagyon rossz a helyzet, és tudok kapcsolódni ahhoz, amit Údó mondott néhány perccel ezelőtt. Ami pedig az eurozónát illeti, és azzal a gazdasági kormányzással kapcsolatban, amire szükség van, az adó fegyelem is egy nagyon szükséges dolog. Nem lehet közös pénznemre épülő zóna enélkül. Tehát, hogyha közös a fizetőeszköz, akkor nagyon fontos a valódi gazdasági és adó fegyelem, és ezt, hogy ezt mindenki betartsa. Az adóztatás lehetővé teszi a vállalatoknak azt, hogy maradjanak egy európai államban, de nem helyes persze az sem, hogyha egyik európai államból elmenekülnek egy másikba. Az adóztatás általában az állampolgárok pénzének elvételét jelenti bizonyos szolgáltatásokért cserébe. Franciaországban nagyon sokat számolgatunk, nagyon sok olyan francia van, amely, akiket francia iskolákban képeztek, amit francia állampolgárok finanszíroztak, majd utána átmennek a Lamansatorna másik oldalára dolgozni. Nagy-Britanniában kb. háromszor többet kell keresnie egy családnak ahhoz, hogy ugyanolyan életminősége legyen oktatás és egészségügy és lakhatás területén, mint Franciaországban. Néhány realitást hadoztak tehát meg önökkel ezzel kapcsolatban. Részemről nem ismerhetem be azt, nem mondhatom azt, hogy az adó verseny jó dolog lenne. Hiszen bizonyos országokban sokkal alacsonyabb adót fizetnek a vállalatok, mint más országokban, viszont az állampolgárok, az egyes állampolgárok adják meg, fizetik meg ennek az árát. Köszönöm, Jean-Paul, mondja az elnök asszony. Kensington a leg, harmadik legnagyobb francia állam, ezt már én is hallottam. Vorsitzende, ich möchte dort anschließen. Elnök asszony, ott folytatom, ahol Jean-Paul abba hagyta. A szélsőségek nem segítenek nekünk. Egy kicsit abból kéne kiindulnunk, amit már egyszer eldöntöttünk. Tény az, hogy a Lisszaboni szerződésben ellenkezőleg a korábbi szerződésekhez képest a versenyt célból eszközé alakítottuk át, és azt mondtuk, hogy a verseny hívei vagyunk, de nem lehet automatikus cél, ez egy eszköz csupán. Nem öncél, akarom mondani. Másrészt pedig a fenntartható szociális piacgazdaság a mi modellünk, és világossá kell tenni, hogy a közösségi keretfeltételeket kell tisztáznunk, és nem helyezhetjük a piaci mechanizmusokat a közösségi keret fölé. És ez a szerződés valamennyünkre vonatkozik. A Single Market Act-ben világosan Montitól Bárnyéig vitattuk. Azt mondtuk, hogy az adó kérdése, a vállalatok koordinációja, harmonizációja legyen, és az adóalap harmonizációjáról beszélünk, és a, igenis a foglalkoztatás és a növekedés érdekében így határoztuk meg ezt a belső piaci keretfeltételt. Harmad részben pedig már elhangzott az is, hogy a következő integrációs lépést nyilvánvalóan meg kell tennünk, és el kell kezdünk foglalkozni azzal, hogy kialakítsuk ezt az erős pillért a pénzügyi unió mellett. És nem tehetjük meg azt, hogy jól elemzünk, de, elemzünk, de rossz következtetéseket vonunk le. Éppen ezért a jelentésben meg kell tennünk a szükséges lépést az adóterületen is, hogy erősítsük az egységes piacot, és a gazdaság és szociális unió jöjjön létre, mert különben nem vontuk le a tanulságokat a válságból. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az áll részéről nekem kell beszélnem. Abban a helyzetben vagyok, hogy részben egyetérthetek a legtöbbjükkel a CCCTB-vel kap, a közös társasági adalappal kapcsolatban való véleményemet ismerik, támogatom. Ezt és az elmúlt parlamenti ciklusban benyújtott jelentésemből is ez kiderült. Van egy-két aggályom persze, különösen azonban az a véleményem, hogyha a közös társasági adalap van, az egy jó előrelépés. Van vele néhány probléma, de ez nem jelenti azt feltétlenül, hogy az adó maga is, tehát a, a ráta is feltétlenül egységes kell, hogy legyen. Az adóverseny nem vagyok benne biztos, hogy a legjobb módja annak, hogy kordában tartsuk a dolgokat, és elkerüljük azt, hogy megfizethetetlen szintre növekedjenek az adók, vagy teljesen kicsúszson a kezünkből az irányítás. Viszont el kell kerülnünk az adó elkerülést, még akkor is, hogyha ez a jognak megfelel, és a különböző adórendszerek közötti öm, egyeztetésre vezet, vagy azzal megoldható. Szerintem például nem helyes az, hogyha egy vállalat az egyik tagállama teljes mértékben meg tudja úszni az adózást, és csak egy másikban fizet sokkal kevesebbet, és tudom, hogy Sven is ezen dolgozik. Be lehet, hogy ez teljes mértékben jogszerű, és abból ered, hogy különbözőek az adórendszerek, de ezeket a lyukakat be kell tömnünk, ezeket a lehetőségeket véleményem szerint meg kell szüntetnünk. Lehet, hogy a közös adóalap ebben segítene, de nem feltétlenül mondhatjuk azt, hogy ez a gyakorlat teljes mértékben megszüntetné ezt a rendszert, mindazonáltal részben segítene rajta. És egy önkéntes alapon szerintem bevezethető lenne. Nagyon fontos, hogy szerintem néhány vállalat az gondolkozik azon, hogy ha ilyen közös adóalap jönne létre, és ez lehetőség lenne előttük, akkor az arbitrást azt fel is adnák szívesen. Úgyhogy a többszörös rendszerek által jelentett bürokrácia többe kerül, mint hogyha a leányvállalataikon keresztül kellene próbálniuk ügyeskedni az adók adófizetés csökkentése érdekében. Tehát, hogyha el tudjuk kerülni ezeket a kiskapukat, és be tudjuk tömni ezeket a lukakat, akkor az nagyon jó lenne, és attól függetlenül, még a közös adóalaptól függetlenül az adó ráták tekintetében megmaradhatna a verseny. Na már most, egy átdolgozás nem teszi lehetővé számunkra azt, hogy az egész rendszert megváltoztathassuk, de hogyha van valamilyen apró dolog, amit észreveszünk, és szeretnénk becsempészni vagy megváltoztatni, akkor arra van lehetőségünk. Még gyorsan Svennek adom meg a szót. Nem tudom, hogy érdemes lenne, érdemes volt-e röviden elmagyarázni, hogy mi az adó. Mondom ez Blum úrnak, aki közben elhagyta a termet. Na már most az adó az az állampolgárok joga arra vonatkozólag, hogy ők kollektív javakra mennyit akarnak költeni a saját bevételükből, és mennyit akarnak egyénenként költeni. Sajnos az egyéni költés és a kollektív költés is gyakran pazarló, és mindkettő, az egyén és a közösség is köteles arra, hogy megpróbálja az eszközeit a lehető legjobban felhasználni, úgy, hogy az megfeleljen az etikai, morális normáknak is. Ezért az adóztatás az nem lopás, hanem egy döntés arra, hogy bizonyos dolgokat közösen végezzünk el. Most az a kérdés, hogy ki fizesse, és milyen szabályok araplán, alapján. És én nagyon tudom támogatni azt, hogy a parlamentek legyenek függetlenek, és meghatározhassák a szabályokat. Azonban, hogyha nagyon integráltak a piacok, akkor ezek a független döntések már nem hozhatóak meg nemzeti szinten. Már pedig azért nem, mert ez a függetlenség már nem létezik többé. Hogyha bizonyos bevételi források nagyon mobilisak, akkor pontosan akkor, hogyha az ember függetlenségét komolyan akarja venni, akkor valaki, aki intelligensebb és nagyobb függetlenséget biztosít bizonyos jogok megosztására, ahelyett, hogy a nemzeti szuverenitáshoz ragaszkodna, akkor, amikor az már tényszerűen nem létezik, akkor ez logikusan a keresztény szocialista etikához vezet, ami a szubszidiaritás elvét termelte ki. A szubszidiaritás nem azt jelenti, hogy mindent a lehető legalacsonyabb szinten kell eldönteni. Ez azt jelenti, hogy a leg, azon a legalacsonyabb szinten kell meghozni a döntést, ahol az hatékonyan meghozható, és az adóztatás tekintetében az EU-ban ez már nem megvalósítható nemzetállami szinten, ezért úgy gondolom, hogy nagyon jó érvek vannak például arra is, hogy a társasági adóztatásban közös, konszolidált adóalapra van szükség. De nem értek egyet Sharon abban, hogy az adó ráták tekintetében nincs szükség harmonizációra. Úgy gondolom, hogy mivel nagyon különbözőek a tagállamok, ne legyen mondjuk 0 és 40 százalék között a, a különbség, mert a 0 százalékos arány az már adódömpingnek tekinthető, és meghívás arra, hogy áthelyezzék a tevékenységet a vállalatok. Hogyha az tehát az adóalappal is még mindig fog maradni manipulációra lehetőség. És hogyha tökéletesen eltérünk a közös konszidert társasági adóalapra, akkor még erősebb lesz az adó ráták tekintetében a verseny. Ezért kell, hogy legyen egy minimumráta, és ezen túlmenően viszont kell, hogy legyen lehetőség a különbségekre, olyan tagállamok között, akik például nagyon sok közjót biztosítanak a vállalatok számára, és olyan tagállamok között, akik kevesebbet nyújtanak. Tehát az a tökéletes harmonizáció erre nincs szükség, de kell, hogy legyen egy alap minimum szint, és nagyra értékelném ezután, a vita után a következőt. Talán az erről a szava- jelentésről szóró szavazást kihasználhatnánk arra, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy szerintünk helyes lenne felülvizsgálni, hogy udóra is visszautaljak az anyavállalat lányvállalat irányelvet, annak érdekében, hogy egy erősebb harmonizáció felé el tudjunk mozdulni. Úgy gondolom, hogy nagy többség támogatná, hogy ebbe az irányba mozduljunk el, de természetesen ezt még tovább fogom vizsgálni, és a jogi szolgálatokkal is felveszem majd a kapcsolatot, illetve a titkársággal, tudnánk-e olyan módot találni azt, hogy ezt a pontot felvessük közvetlenül a jelentésben? Hogyha valakinek több jogi jellegű ötlete van, akkor nagyra értékelném, hogyha megosztaná velem. De nem hallottam arról a lehetőségről, hogy ebbe a jelentésbe ezt bevegyük, ez nagy kár. Hogyha vannak javaslatok erre vonatkozóak, akkor azonban nagyon nyitott vagyok, és nagy örömmel megvizsgálom őket. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm szépen, Sven. Kicsit kijavítanálak, mert benyújtottam én is egy módosítójavaslatot, amely egy minimális rátára vonatkozik. Akkor nem volt ez világos számomra, mondja Sven, nem volt, nem volt világos számomra, hogy támogatott a minimális adóalapot. Hát ezt alá, ezt elutasította a ház, többséggel, hát a válság megváltoztatja a dolgokat, mondja a Sven, nagyon sok mindenről szavaznak most máshogy, mint a válság előtt. Márkusz, nem, nem, nem, ezt te mondtad. Ilyen öntelt megjegyzések ma már nem érvényesek, éneket ma már nem lehet tenni. Utólag könnyű. Elnök, igen, az eltérések nem 0 és 40 százalék között vannak, hogyha harmonizálunk, a 20 százalék körül eh, billeg akkor a mérleg. Május 26-án a határideje 12 óra, és 20, június 20-án kerül ez újra napirendre, aztán 21-én szavazunk a szakbizottságban és a szeptemberi első plenárison. Nagyon-nagyon sűrű ez a napi rend, úgy látom. Talán egy kicsit meghosszabbíthatnánk a határidőket. Jó lenne egy kicsit jogilag vájkálni a dolgokban, és ehhez hosszabb napirendre van szükség, illetve hosszabb határidőre van szükség. Nagyon hálás lennék, hogyha ezt megtehetnénk, majd megnézzük. Köszönöm. Akkor ezzel a délelőtti ülést, délelőtti napi rendet lezárhatjuk nem háromkor kezdünk, hanem három óra harminckor. Három óra harminckor kezdünk ma délután, és szavazunk. Jó lenne megnézni majd a szavazó listán található utolsó pillanatban benyújtott módosításokat, és mindenki hozzá el a szavazókártyáját, és figyelmeztesse erre a frakciótársait is.